de tout traiter aujourd'hui à l'exception du point sept relatif à la, communication kivéve a hetes napi rendi pontot, ami egy bizottsági közleményre vonatkozik a Junckeri beruházási tervvel kapcsolatban. Ezt a közlemény december 11-én fogja meg tenni a bizottság csütörtökön. Tehát a mai és a holnapi napi rend többi pontját szeretnénk mind-mind megbeszélni ma délután, így időt nyerhetnénk, hiszen a háromoldalú egyeztetés folytatódik, és valószínűleg holnap délelőtt újra össze kell ülnünk majd. A az ülésünk első részét zárt ajtók mögött tartjuk, úgyhogy azt kérem, hogy azok, akiknek nincs jogosultságuk részt venni ezen, hagyják most el a termet, és a 4-es, 5-ös, 6-os napirendi pontot az ő távollétükben fogjuk megbeszélni. Les points 4 et 5 bocsánat, a négyes és ötös pontot. A hatos is zárt. Négyes, ötös, hatos. Igen. Bien, ça y est, le mouvement a eu lieu. Jó, akkor ezek szerint, aki ki kellett menni, az ki eh, ment. Mint eh,